Liebe Kolleginnen und Kollegen, please sit down, fasten seatbelt. Kollege Reul hat... Kedves kollégák, foglaljanak helyet. Raj kolléga ragaszkodott ahhoz, hogy kezdjük meg. Én leszek a mai elnök, szerencsére a szabályokat megváltoztatták, nem kor elnök van, és az vagyok én, de ez nem azt jelenti, hogy én lennék a legöregebb itt a szakbizottságban. Örülök, hogy én vezethetem azt az ülést, meg is kezdjük a napi rendet a mai napon. Üdvözlöm a Költségvetési Szakbizottság raportőrét, Lavia urat, és Bütikofer úr a mi raportőrünk. Rögtön megadom neki a szót. A költségvetésről van szó, a 2013-as költségvetés a téma. Köszönöm szépen, elnök úr. A vélemény, amelyet én javaslok itt a szakbizottságnak, és itt szeretném a Költségvetési Bizottság fő előadójának a támogatását is kérni. Jó részt azt a vonalat követi, amelyet mi az elmúlt években már követtünk itt a szakbizottságban a saját költségvetési prioritásaink tekintetében. Az első pont ki kéne fejeznünk világos meggyőződésünket, hogy az EU költségvetésének hozzá kell járulnia érdemi módon a fenntartható növekedés élénkítéséhez, és hogy foglalkozzunk a legfontosabb kihívásokkal, mint például az erőforrások szűkössége, stb. A második pont az EU költségvetésének van szinergia hatása és potenciálja, és az EU hozzáadott értékét szeretnénk előmozdítani. A harmadik pont, erősíteni kell a finanszírozásnak az EU 2020-as stratégia végrehajtását. Úgy vélem, hogy ez a legfontosabb pont. Az elmúlt időszakból kiindulva, és azt mondhatjuk, hogy hiányzott a következetes fellépés az EU intézmények részéről, amikor arról volt szó, hogy a saját stratégiáinkat át kell ültetni a gyakorlatba. Fontos, ragyogós stratégiák vannak egyrészt, de sok értelme nincs, ha nem rendelünk hozzá pénzt. Azt gondolom, hogy másképp kéne fellépnünk a 20, EU 2020-as stratégiája vonatkozásában. Abban bízom, hogy az a finanszírozás, amely az 1A cím alatt szerepelne, kielégítő, nem kielégítő az EU politikák finanszírozására. Ez egy olyan bírálat, ahol várom a kollégák támogatását. A negyedik pont, itt vannak a kiemelt programok, a Horizon 2020-as, a COSME, vagy a Connecting Europe Facility, ezek ezekhez megfelelő forrásokat kell hozzárendelni, hiszen ez a jövőbeli versenyképesség egyik nagyon fontos része. A kis és középvállalatok támogatása, erről elmondhatjuk, hogy ez természetesen érinti a mi szakbizottságunkat, nyilván ez nagyon tetszik nekünk. A növekedési potenciált és az innovációt kell elősegíteni. Ez nem az én véleményem, de világosan szeretném kifejteni. Úgy gondolom, hogy újra kéne gondolni a jelenlegi kozme irányvonalat. Nem vagyok biztos abban, hogy amit valamikor beterveztünk erre a területre, az kielégítő. És hogyha a kalkulációimat úgy végzem, hogy mi az, amit a COSME alatt a kis és középvállalatokra szánunk, és a Horizon 2020-as programra mondjuk 2014-ben kalkulálunk egy euró összeggel, és nincs növekedés a kis és középvállalatok finanszírozásában a hetedik kerethez képest ez nem jó politika, ezért szeretném felhívni a figyelmet a kis és középvállalatok érdekeire. Úgy gondolom, hogy a kísérleti projekt kezdeményezést támogatnunk kell. Szeretnénk felhívni a figyelmet az EBB fenntarthatósági kritériumaira és a pénzügyi kritériumokra 2014 az utolsó év a programtervezési időszakban, és az előirányzatoknak olyanoknak kell lenniük, hogy világos legyen a finanszírozás. És van egy sor más kolléga is, akihez csatlakozni tudok. Én is azt gondolom, hogy támogatni kellene az ITER projektet, vagy nem szabad támogatnunk az ITER projekt pénzeinek átcsoportosítását más területekre. Egyébként a módosítók beterjesztésének határideje idén, vagy ezen a héten, csütörtökön délben van, kérem, ezt vegyék figyelembe. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, Bütikofer úr. Most pedig Giovanni Lavia kap szót a Költségvetési Szakbizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian tudják, hogy a költségvetési eljárás az útmutató irányelvek elfogadásával kezdődött. A plenárison a parlament ugye már ezt tárgyalta, és láttuk, hogy bizonyos témák, főbb témák itt szerepelnek. Azok a kérdések, amelyeket mi kiemeltünk, a következők. A növekedés az egyik, és nyilvánvaló, hogy a növekedéssel, növekedéssel szorosan kapcsolódik az is, amit már ön a bevezetőben kiemelt, a foglalkoztatás, és különös figyelemmel a fiatalok foglalkoztatására. Azt is tudják mindannyian a foglalkoztatás kapcsán, hogy az új munkahelyek 2002 2010-ben 85%-a a kis és középvállalkozásokon belül teremtődött meg és ezért a kis és középvállalkozásokat minden szempontból támogatnunk kell, hogy az innovációt végre tudják hajtani, és versenyezni tudjanak egy ilyen piacon, ahol a verseny egyre élesebb. Ahogy elmondta az előadó úr is, a költségvetés, amelyel most foglalkozunk, a 2013-as év költségvetése, és ugye ez a jelenlegi pénzügyi terv utolsó éve a 2013-as év. Mit jelent ez? A most a kifizetési kötelezettségvállalásokat kell teljesíteni, ugye a programok a végükhöz érnek, tehát minden egyes kötelezettségvállalás, amelyet az előző években vállaltunk, most le kell, hogy legyen fedve megfelelő forrásokkal. Tehát a kifizetési előirányzatokat teljesíteni kell. Lewandowski biztos úr egyébként már nyilvánosan is beszélt erről a Költségvetési Bizottságban. Elmondta, hogy az előző év végén igen jelentős kérést kaptak, 17 milliárd eurós összegről van szó, és ez csak az, az év utolsó hónapjában beérkezett kérések összege. A bizottság nem tudott ebből mind a 17 milliárd eurót kifizetni, csak 5 milliárd eurós összeget tudtak fizetni, és át az 1A kategóriába, illetve az 1B kategóriába csoportosították ezt át. Mit jelent ez? A kutatási politika az egyik, a másik pedig a kohéziós politika. És ezek a kifizetési előirányzatok gyakorlatilag mindig átkerülnek a következő költségvetésbe, tehát átkerültek a 2012-es költségvetésbe. Viszont itt az a baj, hogy ebből hatalmas probléma lehet a 2013-as költségvetésre is, hogyha a tagállamok nem találnak erre, nem tudják ezt orvosolni megfelelő költségvetés módosításokkal. Mindannyian tudják, gondolom azt is, hogy holnap reggel fogja a bizottság benyújtani a költségvetési javaslatát. Azt kértük, hogy legyen ez egy ambiciózus és reális, reális javaslat. Miért ambiciózus? Hát azért, mert ugye tisztában kell lenni a jelenlegi helyzettel, és a tagállamoktól meg kell követelni a szükséges kifizetéseket annak érdekében, hogy a programok működni tudjanak, a másik pedig ambiciózusnak kell lenni azért is, mert ha, ha ki akarunk lábalni a válság, vagy mindenki ki akar lábalni a válságból, akkor bizony a prioritásokat kell finanszírozni, és ezek között nagyon sok visszavezet minket azokhoz a témákhoz, amelyekkel ez a szakbizottság is foglalkozik. Én Ugye, hogy önök is készítik a véleményüket, azért jöttem el, hogy a főbb prioritásokról beszéljek, tehát ami a bizottság véleményéről kiderült, és ugye a trialógusra kapcsolatos mandátumot a Költségvetési Bizottságban mutatom majd be május 10-én. Ezek a találkozók a szakbizottságokkal nagyon hasznosak számomra, ugyanis minden szakbizottság véleményét meghallgathatom. Mielőtt befejezném, két aspektusra szeretném felhívni a figyelmüket. Az egyik a következő. A prioritások kérdése. Nagyon sok szakbizottsággal előfordul, hogy nagyon sokszor kérik, hogy bizonyos költségvetési sorokra további pénzügyi erőforrást kaphassanak de negatív prioritásokról igen ritkán szólnak. Hát a nehézség, a válság időszakában bizony képesnek kell lennünk arra is, hogy beazonosítsuk azokat a programokat, amelyek mondjuk kevésbé hasznosak, vagy nem tudták felhasználni a pénzösszegeket, és így tovább. Tehát ezek az úgynevezett negatív prioritások, másodlagos vagy marginális prioritások, amelyeknek a támogatását be lehet szüntetni. Hát a válság idején egyre többet és többet kérni azért nagyon nehéz, Úgyhogy be kell azonosítani olyan költségvetési sorokat is, amelyek nem jelentenek prioritást. A második aspektus pedig a kísérleti projektek, illetve az előkészítő lépések. Ugye ezek mindig a parlament számára nagyon fontosak voltak, és bizonyára tudja mindenki azt is, hogy megvan a rend, megvan az időbeosztás, amelyet minden szakbizottságnak kommunikáltunk és azt várjuk, hogy a szakbizottságok nyújtsák be az ezekre vonatkozó javaslataikat, mielőtt még a mielőtt még nagyon be lépnénk a júniusba, tehát június 4-ig, annak érdekében, hogy meg lehessen az előzetes értékelés a kísérleti projektekről. Nyilvánvaló, csak azok a kísérleti projektek lehetnek itt, amelyek végrehajthatónak minősítettek és ezek kaphatnak majd finanszírozást. Hát azt nem engedhetjük meg, hogy erőforrásokat blokkolunk anélkül, hogy aztán ezeket felhasználták volna. Az utolsó dolog, amire már utalt is az előadó, <clears throat> igen, egy hát elég nehéz helyzet ugye a parlament és a bizottság között. A pénzek újra felhasználásáról van szó, a költségvetési hatóság ugye, és a bizottság között tavaly az egyeztetés után, és itt az ITER finanszírozásáról van szó. Azt, azt szerepel itt, hogy megemelik a forrásokat a 2012-es költségvetésben 750 millió euróval, tehát ez gyakorlatilag egyfajta belső átcsoportosítást jelent az 1A kategória alatt, ez a híres 370 millió euró, és hát ezt a témát megnyitjuk. Én mondjuk el tudom képzelni, hogy mi erről az önök véleménye, vagyis legalább erről már tájékoztattak. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen Lavia úrnak a bevezetőt. Most pedig az árnyék előadók jönnek három percben a frakciók képviseletében. Zaudagas úr a néppárt nevében. Gerbiamas pirmininkė, iš, iš tiesų. Äh, äh, Köszönöm, elnök úr. Valóban meg kell állapodnunk, és a raportőr, valamint az azóta hozzászólók is rámutattak arra, hogy 2012 nem egy közönséges év abban az értelemben, hogy egy átmeneti időszak van a következő programozási szakasz felé. Nem akarok részletekbe menni, mert eh, a raportőr véleménye nagyban eh, megegyezik azzal, amit eh, az előző alkalommal mondtunk és az ott elhangzott gondolatok nagy része benne van a jelentésbe, ezeket támogatjuk is. Ugyanakkor a költségvetési tervezet benyújtásakor vissza kell térnünk ezekre a témákra, mert az a költségvetési tervezet bizonyos változásokat hozhat, még ha nem is feltétlenül jelentős változásokat szerintem lehetőség lesz majd konszenzusra jutni. Az Európai Parlament általában jó helyzetben van, amikor a tanácssal szemben lefolytatja a költségvetési tárgyalásokat. Előfordulhat, ez még nem biztos, Eh, hogy lehetséges lesz a költségvetésben is bizonyos módosítókat benyújtani. Köszönöm a rövidséget, a tömörséget is, most pedig Herzog asszony a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm. Gratulálni szeretnék Bütikofer előadónak és lehetővé tette, hogy megállapodáson dolgozzunk, nem csak idén, hanem az elmúlt évben. És azt gondolom, hogy, hogy sokat sikerült elérni, és tényleg a bizottságnak is köszönjük, és a Költségvetési Szakbizottság tagjainak is azt gondoljuk, követték az ITRE elvárásait a szinergia hatások kérdésében, és meg kell találni a a tagállamok közötti szolidaritást a gazdasági növekedési programok tekintetében és az 1A fejezet alatt szereplő versenyképességi követelmények támogatását is támogatjuk. Természetesen ilyen értelemben támogatjuk az előadót. Néhány pontot szeretnék felvetni, még az egyik, a szinergia potenciál, ami a második pontban szerepel Bütikofer úrnál. Szeretnénk aláhúzni a tagállamokkal közölni az elvárásokat, hogy ne tegyék tönkre a saját eh, nemzeti projektjeiket a társfinanszírozás miatt csupán. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos erre ügyelni. Szeretném még aláhúzni azt is, hogy nem csak a tagállamok közötti szolidaritásról beszélünk itt, az egy áfejezet alatt, hanem a generációk közötti szolidaritás is. Hosszú távú kihívásokkal szembesül az Európai Unió, éppen ezért a tagállamok, illetve pontosabban szólva a generációk közötti szolidaritás rendkívül fontos, hogy és azt gondoljuk, hogy a jelentésben ezt meg kéne említeni. gondunk van a negyedik ponttel, amit itt Bütikuf úr szerepelted. Nem a 2013-as költségvetésről van szó, hanem a következő MFF-ről, több éves keretről beszélünk, a COSME és a Horizon 2020 kapcsolatban. Értjük a tartalmat, és egyetértünk abban, de nem gondoljuk, hogy jó helyen szerepel ez itt. Azt gondoljuk tehát, hogy minden bizonyal meg fogjuk ezt változtatni, hanem ki, vagy kiegészítjük adott esetben. Aztán tényleg támogatjuk a kísérleti projekt projekteket, projekt projektkötvényeket, ezt támogatni tudjuk, ami a hatos pontban szerepel, aztán a biztos, vagy a bizottság azt mondta, és az árnyék előadó is ezt mondta végül is, nagyon fontos, hogy a programozási időszak utolsó évében járunk, ezért meg kell nézni a kifizetéseket, és nem csak a kötelezettségvállalásokról van itt szó. Végül pedig az ITER témáját is felvetném. Azt gondolom, hogy itt tisztázni kellene, hogy mi történt elmúlt héten a szavazás során. Úgy tűnik nem mindenki látja, hogy mit is csináltak a költségvetési emberek. Azt gondolom, hogy ez a 100 millió euró, amit az egy A-ból a fejezetből csoportosítottak át, ez tényleg így van de ez egy rugalmassági eszköz volt. Vagyis azt kell, hogy mondjam, ez tisztán technikai kérdés volt. Tudni kell, nem vettünk ki pénzt a hetedik keretprogramból, ami nagyon fontos. Az FP7-es alatt szerepelt ez az első A fejezetben, az egy A fejezetben, de ez a rugalmassági eszközből származik ez a pénz, ezt tudni kell. A másik fontos kérdés, itt az Európai Bizottság szerepe is felvetendő. Mi van a 360 millióval, amire szükségünk van 2013-ban? Honnan jön majd ez a pénz? Azt gondolom, hogy ez a szakbizottság egyetért abban, hogy friss pénzre szükség van a tanácstól, új pénzre szükség van a rugalmassági eszköz alól, vagy bárhonnan jöhet ez a pénz, és fel kell használni a tartalékokat, de nem csak az egyá fejezet, vagy a FP7-es alatt szereplő összegekről van szó, hanem máshonnan kell a pénz. Mi nem akarjuk az FP7-es projektek pénzét az ITER-re felhasználni. A tanács 2010-ben hozott egy döntést, nyilván a kihívások, feladatok, de őnekik viselniük kell a következményeket azzal kapcsolatban, amit döntöttek. 2013-ra a kérdés az, hogy 360 milliót a rugalmassági eszközből, vagy más friss pénz jöjjön, de nem a FP7-esből, a hetedik keretprogramból kéne átcsoportosítani a pénzeket. Köszönöm szépen, Herzog asszony. Rübik kolléga a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Bütikofer kollégának szeretnék köszönetet mondani mert síkra szállt a kis és középvállalatok érdekében. Szerintem ez helyes időben történik. Most, hogy adósságválság van, hitelválság van, valamikor ezeket ugyanis vissza kell fizetni, és a visszafizetésért pedig meg kell dolgozni, ezt a pénzpiacok nem fogják megcsinálni, hanem a reálgazdaság. A munkavállalók fogják ezt megcsinálni itt Európában, és tőlük sokat várnak azt gondolom, hogy a TIP program, amely 2013-ban kifut, itt ragaszkodni kellene ahhoz, hogy az Európai Bizottság ezeket a forrásokat teljes mértékben kimerítse, és koncentráljunk a fiatal vállalatokra, vállalkozókra, az exportáló vállalkozókra, és mindenek előtt a nőkre. Azt gondolom, hogy a fiatal női vállalkozók egy ilyen időszakban, amiben most élünk, igenis nagyon alkalmasak arra, hogy vállalatokat vezessenek, alapítsanak. Úgy vélem, hogy kísérletet kéne tennünk arra, hogy egy saját költségvetési pontot találjunk erre, amely megfelel ennek. Az is fontos, hogy jobban képzett fiatal vállalkozó nők jöjjenek létre, ez pedig a gyakorlatban alakul ki a legjobban. Az Erasmus for Young Entrepreneurs programot az ITRE szakbizottság kezdeményezte, pillanatnyilag 3000 fiatal vállalkozó mozog Európában, el tudtuk őket küldeni a megbízókhoz, az alvállalkozókhoz, stb és azt gondolom, hogy ez a program sikeres. Régen azt mondták, hogy a segédek vándorolnak, ugye, tehát az inas elindulése segédek vándorolnak Európában, és azt gondolom, hogy ezt európai keretek között támogatni tudnánk. És egy gazdasági válságban jól képzett újságírókra is szükség van, ezért a Schumann program a média pluralizmus érdekében nagyon fontos hiszen az új médiumok sok új munkahelyet tudnak teremteni, és a média pluralizmus, a demokrácia támogatandó érték. Ezért szeretnék síkra szállni, amellett, hogy a kísérleti projektet alakítsuk és fejlesszük tovább. Az utolsó pont, csatlakozom a kolléganőhöz, az ITER ügyében, az ITER program ügyében én is azt gondolom, hogy ezt nem szabadna a hetedik kutatási keretprogramból átvenni. A hetedik keretprogramot teljes mértékben ki kell használni olyan kezdeményezések érdekében, amelyek azonnal hatékonyak. Az ITER mondjuk a következő 20 évben hoz eredményt, de nem fog hozzájárulni az adósságválság megoldásához. Ezért azt gondolom, a kutatási keretprogram forrásait nem szabad átcsoportosítani. Annak kellene koncentrálni, hogy a hetedik keretprogramban az energia álljon középpontban, amit Európában termelünk, és ezért az energiatermelés, az energiafelhasználás, fogyasztás hatékonyságát kell középpontba állítani. Erre van a hetedik keretprogram, és úgy vélem, hogy az Ipari Szakbizottságban és a Költségvetési Szakbizottságban ehhez meg fogjuk kapni a támogatást. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Rübig úr. További hozzászólás nincs, az Európai Bizottság nincs ma jelen. Bütikoffer úr kap még szót, hogy reagáljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon kevés megjegyzést arról, amit ön mondott, Szardagasz úr. Közösen gondolkodtunk már elmúlt évben azon, hogy a szakbizottság az Európai Bizottság költségvetései javaslataitól hol tud eltérni, és ön kilátásba helyezte, hogy idén ez megint csak a vitánk része lesz, és szerintem ez így is alakul majd. A második pont, Hercogasszony kérdése a negyedik pont vonatkozásában, itt a véleményben. Ugye két részből áll a pont az első részben a, a jövőbeli programok központi szerepe szerepel a Horizon 2020-os a Kozme, és ön erre célzott, amikor azt mondta, hogy ez még nem tárgya a következő év költségvetésének, de itt a negyedik pont második részében egy elvet fogalmazunk meg, amely a következő év költségvetése szempontjából is releváns. Erre akartam felhívni a figyelmet. Aztán a harmadik pontban szeretném az, az ITER témáját újra felvetni. Ha jól informáltak, akkor Lewandowski úr már javaslatokat köröztetett, hogy a 360 millió eurót, amely még hiányzik, hogyan lehetne finanszírozni. a költségvetési viták eszmecserék során ez kiderült, ő azt javasolta, hogy ne az egész 360 milliót, de annak kétharmadát, 240 milliót a kutatási területről kéne finanszírozni, 150 millió ebből jönne az ICT Research területről és hogyha ezt ennyire konkrétan látjuk, és megnézzük, hogy mi is történik itt, akkor világossá válik, mennyire fontos az, hogy azt mondtuk valamennyien itt a szakbizottságban szembe megyünk ezzel, és ezt nem akarjuk. És Rübig úr nagyon optimista szerintem, ha ön azt mondja, hogy az ITER 20 év múlva valamilyen hozamot hoz majd a maguk a kutatók is azt mondják, hogy egy kereskedelmi kihasználás, ami gazdasági szempontból is érdekes lehet, mondjuk legkorábban 50 év múlva képzelhető el. Vagyis a hetedik keretprogram forrásait azon pontokra kéne koncentrálni, amelyek pillanatnyilag érdekelnek bennünket, és a Lavia úr által említett prioritás a fenntartható növekedés és a munkahelyi teremtés. Azt hiszem ez lenne most az első rangú fontosság, és ebben egyetértünk itt, ebben konszenzus van, vagy legalábbis kellene, hogy legyen itt nálunk. Aztán Rübig úr beszélt kísérleti projektekről is, szeretném megragadni az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy kísérleti projektek, hogyha kollégáknak még vannak ilyen irányú elképzeléseik, akkor május 30-áig ezeket be lehet terjeszteni, hogy beinduljon az az eljárás, amiről Lavia úr beszélt eddig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Bütikofer úrnak. Felhívom a figyelmet, módosítók benyújtásának határideje április 26-a dél, ahogy ez lenni szokott. Köszönöm szépen, ezzel ezt a napi rendi pontot bezárom. A következő napi rendi pont az akta témája. Jelen van legifjabb kolléga nőnk, Anders Tote asszony, ő csinálja a jelentést, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szerettem volna megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem elnök úrnak azt, hogy megvitathassuk ezt a témát itt a szakbizottságban. És megnézhetjük a javaslatunkat is, a véleményre vonatkozó javaslatunkat. Megköszönöm az árnyék előadóknak is a munkát, az együttműködést. És ennek az együttműködésnek hála tarthatjuk meg a mai eszmecserét. Tavasszal itt a parlamentben és más európai intézményekben is megvolt a lehetőség arra, hogy az állampolgárok véleményét meghallgassuk. Tényleg ez határokon átnyúló aggodalmakat vetett fel. Az emberek aggódnak az EU jövőjével kapcsolatban, és ez minden honnan kiderült, ez az az intézmény, az Európai Parlament az egyetlen, amelyet közvetlenül választanak az európai állampolgárok. Tehát nekünk különös felelősségünk van. Feladatunk az, hogyha zajlik egy ilyen vita az állampolgárok körében, akkor mi is foglalkozzunk a témával, és megpróbáljunk valamilyen döntést hozni ennek a folyamatnak a végén. Úgyhogy kollégák, politikai következményei is megvoltak ennek a megállapodásnak, gazdasági következményei is, meg tudtuk ezeket vizsgálni. Az Ipari Szakbizottság több érdekelt féllel konzultált, akik kifejezték az aggájaikat, elmondták a kérdéseiket, Például a hamisított termékek témáját megbeszéltük, és emellett nagyon sokan, különösképpen a jövőbe tekintő fejlődő ágazatok képviselői komoly aggályokat fejeztek ki a jogbiztonság hiányával kapcsolatban, amelyet ez a megalapodás megteremthet. Gondolk itt a távközlésre és a kis és középvállalkozásokra, amelyek szeretnének aktívabbak lenni az európai digitális piacon. Nos, hát a szakbizottságunkban több alkalommal is tartottunk eszmecserét erről, beszéltünk az egységes piac potenciáljáról, több álláspontot fogadtunk el például a hálózat semlegességéről, és beszéltünk arról is, hogy nyitott online piac működjön, elmondtuk, hogy ez mennyire fontos, és hogy az is mennyire fontos, hogy könnyen hozzá lehessen férni ehhez a piachoz, hogy az innovációt támogassuk, még akkor is, hogyha mondjuk az állampolgári szinten gondolkodunk, és a kis és középvállalkozások szintjén. Ezek a vélemények, amelyeket az előadó is megfogalmazott ennek a szakbizottságnak a nevében, általában abban az irányban mutatnak, hogy az akta megállapodás a hálózat semlegességével szembe megy, sőt a nyitott online piaccal is szembe megy, sajnálatos módon. És kifejezték, az érintették az aggájaikat azzal kapcsolatban, hogy nem teremtődik meg az egyensúly a szellemi tulajdonjogok védelme, illetve az ő érdekei között, amikor az innovációt próbálják megvalósítani. Tehát sokan beszéltek erről az egyensúlyról, és kifejezték az aggájaikat ennek az egyensúlynak a hiánya miatt. Elnök úr, én elkészítettem a véleménytervezetemet, és ebben azt fogalmaztam meg, hogy szerintem a mi szakbizottságunknak azt kellene kérnie, hogy ezt a megállapodást utasítsák el. Tudjuk, már korábbi tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban, Tehát tudjuk azt, hogy az európai piachoz való hozzáféréssel kapcsolatos adatok még nem kielégítőek, több különböző vélemény elhangzott, a termékek hamisítása, a szellemi tulajdonjogok megsértése, és így tovább ezeket a kérdéseket mind felvetették, mielőtt bármilyen megállapodást, nemzetközi megállapodást elfogadunk, amely gyakorlatilag megköti a kezünket, ezeket a részletes kérdéseket alaposan meg kell vizsgálnunk. És emellett még azt is tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok nemzetközi szervezet van, a G8-ak például, vagy a WHO, amelyek egyre inkább egyfajta kiigazított rendelet felé tekintettek, amely ezeket a jogokat rendezné, de az akta ezt a problémát egyáltalán nem oldja meg, ezt a megközelítést nem alkalmazza. Az akta minden kire ugyanazt a sapkát akarja ráhúzni, és ez egyáltalán nem produktív rengeteg különböző következménye lehet egy ilyen megállapodásnak, hogyha elfogadná, elfogadnánk egy ilyen megállapodást, ha ez az intézmény ezt elfogadná, akkor komoly kockázatok következnének. Melyek lehetnek ezek a kockázatok? Ugye elfogadják ezt a megállapodást, mielőtt még mi a részletkérdéseket meg tudtuk volna vizsgálni. Tehát ez egyáltalán nem időszerű, túl hamar lenne ez, hogy ezt elfogadjuk az Ipari Szakbizottság, de hát az egész intézményünk eh, demokratikusan választott intézmény, és azt hiszem, hogy nagyon jó gondolat lenne az, hogyha mi úgy vitát kezdeményeznénk eh, a jogokkal kapcsolatban, a digitális piacsal kapcsolatban, és valami fajta európai perspektívából kellene megközelítenünk ezt a kérdést. Én nagyon remélem, hogy a szakbizottság támogatni fog eh, engem ebben a megközelítésben, amit most itt javasoltam. Én azt remélem, hogy együtt folytatni tudjuk a vitát, mert ezeket a vitákat meg kell szervezni a jövőben is. Különösképpen akkor, hogyha újabb és újabb megállapodások vagy rendelkezések merülnek föl, amelyek esetleg jobban tükrözik az egységes piac helyzetét. Köszönöm. Köszönöm szépen, András Tatarasszony. Az árnyék előadók kapnak szót. Kaspári úr képviseletében Kasszió asszony. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ahogy ön is mondta, nem én vagyok az árnyék előadó, Kaspari úr az árnyék előadó mi frakciónkban. Ugyanakkor sajnos most több okból kifolyólag sem lehet itt velünk. Engem kért meg, hogy a frakció nevében beszéljek, és a saját véleményemet is elmondom, ha már én kaptam szót. Úgy tűnik, van egy ilyen eh, premissza, ebből induljunk ki, a szellemi tulajdonjogok eh, eh, védelme, garantálása, a növekedési lehetőségek, a munkahelyteremtési lehetőségek kapcsán. Ez a helyzet mindezt negatívan érinti. Eh, az innovációhoz kapcsolódó eh, nem, eh, szellemi tulajdonjogok, illetve bármilyen más tevékenységhez csatlakozó vagy tartozó szerzői jogok. Nos, ennek kell, hogy legyen valami fele, valamiféle ellenoldala is. Hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor már is lemondunk a tudás alapú, jólétben élő társadalomról, ezeket az erőfeszítéseket akár el is felejthetjük, és lemondhatunk a jövő generációk ról is. E, tehát ez, azt gondolom, hogy ez egy premissza, amiben megállapodhatunk, illetve egyetérthetünk. E, na most ehhez képest kell eldönteni, hogy mi az, ami hasznos. Az akta egy kereskedelmi megállapodás, ahogy a raportőr is mondta, és itt akkor a raportőrnek meg is köszönöm azt a munkát, azokat az erőfeszítéseket, amelyeket e, annak érdekében tett, hogy pozitív irányba mozdulhassunk el. Térjünk akkor vissza gondolataim főcsapás irányához. Az akta egy mechanizmust jelent, egy közös nemzetközi erőfeszítést annak érdekében, hogy a szerzőjogok, szellemi tulajdonjogok a lehető legmagasabb szinten legyenek megvédve eh, euró a világon. Ez nem személyek ellen irányul, a digitális aspektusa sem személyek ellen irányul. Eh, vannak olyan eh, intervenciós elemei az aktának, amelynek semmi, amelyeknek semmi közük az internethez. Itt tehát nem egyéni jogokról van szó, vagy az internethez való hozzáférésről van szó, szerintem nem erről szól ez a dolog, ugyanis a magánélethez való jogot, e, a biztonságot számos e, dolog garantálja az aktában. Az akta nem e, írja felül a szerzőjogokkal kapcsolatos egyedi vagy egyes tagállami jogszabályokat. A parlament jogi szolgálata is többször, többek között éppen a közelmúltban világosan kimondta, hogy nincsen semmi fajta okunk arra, hogy ellenezzük az aktát ezen az alapon. Ez a véleménye tehát a, a jogi szolgálatnak. Nincsen probléma az alapvető jogokkal, illetve a közösségi, aki más elemeivel sem, ezek sem mondanak ellent az aktának. Szerintem az akta tehát valami olyasmi, amire szükségünk van, egy szükségszerűség. Természetesen lehet amellett érvelni, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket tisztázni kell, nem elég világos az akta. Nem tudom, hogy mi lesz itt az itrében a konklúzió. Én azonnali felvilágosítást kérnék, az Európai Bizottság ezt beszerezhetné a többi szerződőféltől is. Az akta már 2008-ban Eh, elkezdődött, tehát ez a folyamat már 2008-ban elkezdődött, most pedig 2012-t írunk, hogyha állandóan halasz, halogatjuk ezt az ügyet, eh, Tudom persze, hogy vannak problémák, statisztikai jellegű problémák. 2009-ben, 2010-ben a szerzői jogok eh, megsértése és az ebből fakadó anyagi kár megkétszereződött. Eh, és az ügyek száma is eh, megkétszereződött, 40 ezerről 80 ezerre eh, növekedett, és több száz millió eurót veszítettek el a szerzőjogok tulajdonosai. Tehát van egyfajta sürgősség is. Van módosító indítvány benyújtási határidőnk is, önök ismerik a mi véleményünket, az én frakcióm ellenzi az akta elutasítását. Azt gondolom, hogy és szerintem ebben is megállapodhatunk, hogy az Európai Bizottság adjon felvilágosítást, tisztázzon dolgokat, és ezt tegyék meg az aktának a többi aláírói is. Ugyanakkor gyorsan kell eljárnunk, lépnünk kell. Nem lehet tovább késlekedni, szerintem ez társadalmilag is elfogadható az Európai Uniónak az a feladata, hogy az innovációt és a tudást előmozdítsa, ugyanis ezek lesznek az alapjai annak, hogy ezt a válságot, ebből a válságból kilábaljunk. Köszönöm az SND nevében, Trautmann asszony. Szeretném felhívni a figyelmet, egy kicsit késésben vagyunk. Általában arról vagyok ismert, hogy igyekszem betartani a napi rendet. Ha betartanák az időt, jó lenne három perc, nagyjából plusz-minusz. Köszönöm, elnök úr tehát eh, én Francesco De Angelis nevében eh, beszélek, aki szintén nincs itt ma délelőtt, és eh, az ő üzenetét fogom átadni önöknek, ezt akarta volna elmondani a bizottságban. Az akta befagyasztaná azt a lehetőséget, hogy hozzányúljon az európai szerzői jogok jogszabályaihoz, és egy hátrafele irányuló lépést jelentene a parlament 2006-os irányelvéhez képes. Emellett eh, fájlaljuk, hogy nem voltak átláthatóak a tárgyalások, és nagyon homályosak a definíciók az aktaszerződésben. A Cingaretti eh, jelentés eh, például tisztáz olyan fogalmakat, mint kereskedelmi mérték, Eh, illetve eh, azt is, hogy mi a, minősül eh, házi jogsértésnek, vagy háztartáshoz kötött jogsértésnek, illetve ehhez képest mi a kereskedelmi mértékű jogsértés. Ehhez képest az akta a szándékoktól és a jogsértés mértékétől függetlenül szankciókat és beavatkozást írna elő. Tehát a Cingaretti jelentéshez képest amely azt mondta, hogy ha egy internet használó házi és saját használatra követ el szerzői jogsértés, de ez nem hasonlítható össze az offshore cégek szisztematikus jogsértésével, amelynek elsősorban anyagi haszonszerzés az indoka. Nos, ezt a nagyon éles megkülönböztetést az akta elutasítja. Az SND frakció ezért is úgy döntött, hogy támogatja az akta elutasítására irányuló kezdeményezést, függetlenül attól, hogy van egy bírósági folyamat is éppen folyamatban. Szerintünk így lehet elérni azt, hogy az Intában, mint illetékes bizottságban ne legyen késlekedés nekünk, az ITRE-ben ehhez már május első felében döntést kell hoznunk. Anders Dotter, Dottir asszony véleménytervezete sokban tükrözi a mi álláspontunkat is, és mi magunk is folytatni fogjuk a raportőr vezetésével a munkát ezzel a témával kapcsolatban. Ja, vielen Dank. Äh, ich darf jetzt... Äh, Köszönöm szépen. Most pedig felolvasom a hozzászólók listáját. Gyerek úr. und Frau Badia. Ich würde... Äh, Azt javaslom, hogy most lezárom a hozzászólók listáját, és őket is megkérem, hogy röviden beszéljenek. Tudom, nagyon vitatott téma, nagyon izgalmas téma, de számos más pontunk van a napirendi, napirenden. Gyerek prosámból. Köszönöm, elnök úr. Röviden fogok beszélni. Az akta megállapodás három fontos dolgok, dologról szól. Egyrészt kereskedelmi kérdésekről és jogokról, a 27-es cikk az internet felhasználókról szól, és azok jogairól, és egyébként pedig a szerzőjogok tulajdonosairól szól, akik nyilván anyagi hasznot szeretnének a munkájuk után látni, ami a második és ami az első és harmadik kérdést illeti. Ott nem látok problémát, ugyanakkor a 27. cikk 1-től 8-ig terjedő bekezdései, és különösen a négyes bekezdés erősen problematikus amely az internet felhasználó azonosításáról szól jogsértés esetén. Tehát, ha valaki megsérti a szerzői jogokat, akkor e, az azonosításra kerül ez a személy. A hatos, cikke, hatos bekezdése a 27-es cikknek e, arról szól, hogy a, az a berendezés, amely e, hogyan kell kezelni azt a berendezést, amelyel ezeket a jogokat megsértik. Annak idején a jogi bizottság véleményét mi elutasítottuk olyan újításokkal kapcsolatban, amelyek komputeres programként jelennek meg. A komputerprogramok, a szoftver az nem szabadalom köteles, egy, egy, egy Nem lehet megtiltani egy európai cégnek, hogy új programokat, új szoftvereket készítsen. A, ehhez képest a 27-es cikk ezt aláássa. Ez megkérdőjelezi a szoftver innovációt. Ha nincs meghatározott szerző, akkor a szerzői jogok ahhoz a személyhez tartoznak, aki ezt a ö, szoftvert eh, írta. Éppen ezért a raportőrnek teljesen igaza van akkor, amikor felveti a gazdasági eh, eh, kérdéseket, az innováció és a haladás fontosságát ki kell hangsúlyozni. Az akta sajnálatos módon az IT szektorban ez ellen hat. Köszönöm a következő oszpokosszony. Köszönöm szépen. Trautmann asszony már rámutatott azokra a pontokra, amelyek a szocialisták, a demokratákat érinti. Itt arról van szó, miért utasítjuk el az aktát. Több oka van ennek. Nem volt vita a nyilvánosság előtt erről, nem volt információ, és ez a megállapodás igazából nem foglal magába egy sor országot, amelyeknek fontos lenne, hogy részt vegyenek, és meg kéne nézni a tartalmát is ennek a megállapodásnak. Ez egy kereskedelmi megállapodás, ugye ennek a célja éppen ezért, hogy növekedést vagy munkahelyteremtést érjünk el, de ebben az esetben nagyon magas árat fizetünk, ezért nem támogatjuk. Amelia Anderstotter nagyon jó érvekkel állt elő, a szocialisták és demokraták, David Martin, és végül is ugyanígy gondolkodik. Alapvetően arról van szó, hogy ez nem jó megállapodás. Olyan rossz a megállapodás, igazából többet veszítünk vele, mint nyerünk. Ezért nemet kell mondanunk. Az személyes integritás kérdése nem jó, ahogyan az információs társadalmat kezelik. Az összes ilyen tényező arra mutat rá, nem időszerű és nagyon negatív ez a megállapodás. András Tatner asszony javaslatát tudom támogatni. Köszönöm szépen, Rübig úr. Rübig úr következik. Köszönöm szépen. Önök asszony, Anders Totter kolléganőnek szeretnék köszönetet mondani. Az akta természetesen egy globális ügy, és meg kell vizsgálnunk, hogy Európa mindenek előtt pedig a kulturális ágazat itt Európában hogyan tud nemzetközi pozíciókat megőrizni, elfoglalni, és számos problémával szembesülünk ebben az esetben. Ezekre pedig választ kell találnunk. A parlament jogi szolgálata megállapította, hogy az akta a jelenlegi európai jogot nem módosítja, még nincsen egységes európai jogunk ezen a területen, ezért nagyon fontos az itt lefolytatandó vita. Természetesen komoly érdek ellentétek is vannak. Egyrészt itt van a tartalomipar, a művészek, a szórakoztatóipar számos területtel, hiszen ők a tartalmakat generálják nagy ráfordítással, nagy munkával, ezt pedig ki kell fizetni. A kérdés most az, kifizesse a tartalmat. Másrészt pedig ott van a reklámipar, nagyméretű reklámipar, főleg az internet területen, a tőzsdén milliárdos forgalmakat generáló koncernek jöttek létre, ő nekik más szempontból fontos a tartalom, nem akarnak fizetni ezért gyakran, ezért nagyon érdekes érdekellentét alakul ki. Ki fizesse a költségeket? Gyerek kolléga elmondta, itt van még a szoftver témája is, azt is valakinek fejlesztenie kell. A nemzetközi lehetőségek pedig itt is szerepelnek, aztán a távközlési infrastruktúra kifizeti a vezetékeket például, hiszen ezekre is szükség van, ezeket is felhasználjuk. Vagyis úgy látom, nagyon komoly vita alakult ki, amit a fogyasztó hátán folytatnak le. És szerintem abba a csapdában nem sétálhatunk bele, hogy a fogyasztót állítjuk a középpontba. Arról van szó, hogy kőkemény gazdasági harc folyik ki lesz az, aki a szellemi tulajdonért fizet, hogyan lehet ezt létrehozni, és felszólítom az érintett ágazatot, hogy kínáljanak fel alternatívákat, egymással állapodjanak meg, ne tolják az egészet a jogalkotóra, és ne csak várjanak, hogy mind, milyen tendenciák alakulnak ki. Ezért úgy gondolom az akta jó alapul szolgál arra, hogy az európai kulturális ágazatot, a nemzetközi jogainkat megvédjük, és az Európában már hatályos jogot másoknak is be kell tartaniuk. Ezért nagyon fontos, hogy jó, tisztességes vitát folytassunk a parlamentben, hogy alternatívákon gondolkozzunk, hogy az Európai Bizottsággal tényleg a vitatott pontokat végigvigyük, és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság előtt, vagy vele együtt egy jó megoldást találjunk észszerű kompromisszum formájában. Szerintem belátható időn belül kéne ezt lehetővé tenni. Köszönöm. Grazie, kollega Raj. Köszönöm, Roy kolléga következik. Na, klapsz, Mégis működik, jó? Egy néhány gondolatot szeretnék mindösszesen elmondani, nagyon bonyolult a téma. Egyrészt nagyon irítál engem, hogy az aktának ugye régi, hosszú története van, és a parlament már dö- születtek itt döntések, mi bíráltunk, aztán korrekcióra került sor, aztán a parlamentben azt mondtuk, jó, rendben van. Most pedig nehézségeim vannak ezek után, hogy jó idő elteltével azt mondjuk, ez már nem érvényes, holott annak idején ezt a véleményt képviseltük. Ez az első kérdés, ami miatt gondolkodóba estem. Második pont, ha a szellemi tulajdont felkínáló, előállító művészekkel, emberekkel beszélünk, zenészekkel, és van egy vita, hogy miért van az, hogy nem értékeljük, amit ők csinálnak, miért nem akarjuk megvédeni, hogyha így megváltoztatjuk a véleményünket. Itt nagyon nyugtalanná válok, őszintén szólva, és megint csak elgondolkodóba esek. És van egy sor kérdés, amely problémát jelent, hatalmas tüntetések, demonstrációk vannak a fiatalok körében, és intenzíven utána kell járni, hogy ezt az egészet megszüntetjük, hogy nem, nem akta, nemet mondunk az aktára, és ezzel megoldjuk. Nyilvánvalóan vannak kérdések. Ha vannak ilyen kérdések viszont, akkor nézzük meg, mi a kérdés, és ezeket tisztázzuk azért. Az elvet nem kell ettől megkérdőjelezni. Nem értem pillanatilag, miért kérdőjelezzük meg az egészet, ahelyett, hogy kiavítanánk azt, ami nem igazán jó, ahol erre igény van. Pontosítsuk, hol kell javítani, hol nem kell javítani. Alapvetően pedig el kell, hogy mondjam, arról van szó, ami Európában már mérvényes a nemzetközi kereskedelem vonatkozásában is, nem értettem. Ami eddigi joganyag nálunk, azt most miért kell hirtelen megkérdőjelezni? Nem értem. Köszönöm, Jordan kolléga. Vala lépám. Száma Köszönöm, elnök asszony. Ez a vita, amely már néhány hónapja folyik, szerintem leginkább ideológiai vitának nevezhető. Azért is örülök, hogy most eh, e, a lényegről beszélünk végre. Eh, Rubik és Roy, Roy kollégák eh, szerintem megfelelő érveket hangoztattak. Nem tettük fel ugyanis korábban a, a, a helyes kérdéseket. Mire van szüksége az európai társadalomnak? Az európai társadalomnak a szerzőjogok védelmére van szükség, mert kreatív és innovatív társadalom vagyunk. Az is fontos, hogy a fogyasztók számára és az egyének számára biztonságot is nyújtsunk. Azok a termékek és szolgáltatások, amelyeket megvásárolunk, azok feleljenek meg azoknak a címkéknek, E, és termékleírásoknak, amelyek e, rajtuk szerepelnek. Emellett oda kell figyelnünk olyan elvi kérdésekre is, mint az emberi jogok kérdése. E, biztosítanunk kell az internet használatának szabadságát. Az internet használata oly módon kell, hogy biztosítható legyen, hogy semmifajta felügyelet ne, felügyeletet ne gyakorolhassanak az internetet használók fölött. A Európában és Szlovéniában is különböző eh, eh, tüntetések zajlottak az akta kapcsán. Az emberek eh, nem nagyon akarnak, nem nagyon mernek az aktáról pozitívan beszélni, vagy annak pozitív aspektusairól beszélni. már pedig van ilyen. Hogyan lehet mégis előrelépni akkor, amikor ilyen sokan ellenzik zajosan, hangosan az aktát? Azok, akik tüntetnek az akta ellen, azt akarják, hogy azonnal szüntessük meg az aktát. Én ezzel nem értek egyet, szerintem ez egy rossz javaslat a másik dolog, amire oda kell figyelnünk, az az, hogy egy, és meg kell tennünk, a független, egy független hatóság szakvéleményét kellene beszereznünk, erre tökéletesen alkalmasnak tűnik az Európai Bíróság is. Sajnálatos módon az Európai Parlament elutasítja ezt a lehetőséget. Nagyon sajnálom, hogy mi nem kérjük fel az Európai Bíróságot arra, hogy véleményét megfogalmazza. Szerintem az aktát újra el kellene olvasni, aláhúzni annak pozitív aspektusait, és aztán megbeszélni még egyszer a negatív aspektusait. A 27-es cikk nem az egyetlen fontos cikke az aktának, és ezzel kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Van-e még lehetőség arra, hogy a 27-es cikket újra tárgyaljuk. Lehet-e valami megoldást találni a 27 es cikkre, amely mindenki számára elfogadható? Köszönöm. Badiai Kucsek úr. Asszony következik. <coughs> Yo quiero a... Köszönöm szépen. én is köszönetet mondok, kiegyensúlyozottan mutatja be ezt a nehéz témát. Gyorsan kell megoldást találni, ezt egyébként több kolléga hangsúlyozta már. A sebesség azonban nem mehet a minőség rovására, ezzel is tisztában kell lennünk. Ilyen értelemben a Szingaretti jelentésre is van hivatkozás, amely helyes irányba mutatott, jelen formájában az akta nem helyes megoldás. Észszerűen kell eljárnunk, hogy észszerű megoldást találjunk az ágazat, a szerzők és a felhasználók érdekeit egyaránt figyelembe véve. Még egy pontot felvetnék, ha az aktát megkérdőjelezzük, akkor a kérdés mindig az, hogy a művészeket támogatjuk, vagy nem támogatjuk. Aztán a művészekről se lehet csak így mondani, vannak, akik támogatják az aktát, vannak, akik nem, vannak ágazatok, akik támogatják az aktát, vannak, akik nem. Vagyis azt akartam ezzel mondani, hogy bonyolultabb ennél a kérdés. Néhány kolléga elmondta, hogy sok idő eltelt, és gyorsan kezeljük a problémákat, hogy konkrét pontokat javítsunk ki de a parlament nem tud részleteket változtatni, ez egy nemzetközi szerződés, nem tudunk részletekbe belemenni, mi csak összességében mondhatunk igent vagy nemet. Az a probléma, amiről itt vitázunk, az éppen ezt a problémát veti fel. Ott Hökmár kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy biztosítsuk az internet szabadságát és az adatvédelmet. Ne, nem gondolom, hogy itt egyensúlyt kell kialakítani bármi mással, hiszen ez egy alapvető fontosságú téma. De azt is el kell mondjam, egy kicsit meglep mindig, amikor a szellemi tulajdon biztosít szabadítását szembeállítjuk az internet szabadságával, hiszen nem így gondolkodunk alapvetően a tulajdonjogról, vagy a szellemi tulajdonjogról. Ez a szakbizottság itt nagyon gyakran aláhúzta annak a fontosságát, hogy egy konzisztens rendszert alkalmazunk Európában a szellemi tulajdon védelmére és biztosítására. Itt van a szabadalom témája, itt is szükség van, hogy egy egységes piac keretében biztosítsuk a szellemi tulajdonjogokat. Alapesetben nem állítjuk ezt szembe az információ szabadságával, más média esetében nem tesszük ezt legalábbis. És itt megint csak azt látom, hogy nincs nagy különbség. Vagy megvédem a szellemi tulajdont, vagy nem védem meg. Ezt új technológiákra kell alkalmazni, ahogyan gondolkodunk erről. Azt gondolom, hogy a jogi szolgálat következtetéseit is meg kell vizsgálni, és egyéb jogi véleményeket meg kell vizsgálni, és azt gondolom, hogy nincs itt semmi, amely nem konzisztens az euró joggal. Nincs ebben új az aktában, ilyen értelemben. Azt hiszem, hogy szellemekre vadászunk itt, mert sokan azt mondják, hogy az akta nehéz dolgokat vesz figyelembe, de el kell, hogy mondjam, igazából nem láttam eddig ennek a bizonyítékát. Nagyon ritkán van ilyen, és itt a vitában sem hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy igen, itt sérül az internet szabadsága. Nagyon ritkán találkozok ezzel. Természetesen a szellemi tulajdont meg akarjuk védeni, és vannak, akik nem akarják, és talán ezért ellenzik az aktát. De igenis, van egy európai rendszer, amelyben megvédjük a szellemi tulajdont, és ebben konzisztensen kell viselkednünk. És vannak, akik azt mondják, hogy rossz az akta, azoknak azt mondom, mutassatok rá ezekre a pontokra, mert a jogi szolgálat nem találta meg eddig és nem látom a bizonyítékot egyébként a tervezetben sem, a véleménytervezetben sem. Vagyis itt az ideje, hogy megtaláljuk a bizonyítékokat, és ne csak a ráz, kezünket rázzuk, ahogyan a kollégákat részben látom. Igen, konkrét példákat akarunk, nem támogatja. Hol vannak azok a pontok, amelyekre szükség van a szellemi tulajdon, vagy a tulajdonjog, az nem mehet szembe az információ információ szabadságával. Éppen ezért erről szól ez a vita. Én egyértelműen az internet szabadsága mellett vagyok. Ebben nem alkuszom. És természetesen, ahol azt mondták, hogy probléma lehet, azokat kivették az aktából részben. Vannak erre példák, vagy, és amikor vitattuk a Telekom csomagot, akkor ezt meg is vizsgáltuk, de azt gondolom egyszerűsítsük a vitát olyan értelemben, hogy egyértelmű példákkal kéne előállni. Mert arról van szó, hogy a szellemi tulajdont meg akarjuk-e védeni, vagy nem. Dibler kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is már kollégához tudok csatlakozni, hunting a ghost, tehát szellemekre vadászunk szerintem. Ez a benyomás alakult ki bennem is az elmúlt hónapokban, amikor az aktáról vitatkoztunk. Nem csak egyszer, hanem kétszer olvastam el a megállapodást, tehát energiát fektettem bele, és nem értem, mire föl ez a nagy izgalom, ami itt kialakult ezzel kapcsolatban, és a jogi szakbizottságban is tag vagyok. Ott kiadtunk egyébként egy szakértői vélemény elkészítésére is egy megbízást, és ott jött ki az, amiről a kollégák beszélnek. Európai perspektívából nem lehet olyat megállapítani, hogy az akta megváltoztatná a szerzői jogok védelmét. Nem is erről szól ez a megállapodás, ez egy végrehajtási megállapodás. Itt anyagi szerzői jogot nem szabályoznak. És pont. Ha valaki úgy gondolja, hogy nem így, ez nem így van, akkor is Hökmar kollégára hivatkozok, mondják el azt a pontot, ahol anyagi, jogi eltérő szabályozások szerepelnek a meglévő szerzői joghoz képest, és ha valaki azt mondja, a szerzői jogot meg kell változtatni, akkor arra azt tudom mondani, hogy az Európai Bizottság eljön a parlament elé egy ilyen tervezettel, és akkor majd ott megvitatjuk. Nyitott vagyok ebben a vitában, látom, hogy milyen aggályok vannak, félelmek vannak, ezt komolyan is kell venni. Lehet, hogy a szerzői jogunkat meg kell változtatni, de hogy az aktát arra használjuk fel, hogy ilyen elvi kérdést vessünk fel, ez nem helyes ezért aztán nem is tudok csatlakozni azon ajánláshoz, hogy ne szavazzuk meg, ne támogassuk ezt a megállapodást persze. Még száz jogász megvizsgálhatja, hogy összhangban ez az európai jog, ez a megállapodás. Hát, hogyha ez a jogbiztonság, akkor meg kell csinálni, de azért nagyon jól képzett embereink vannak itt a parlamentben is, és ők elmondták a véleményüket, ajánlásaikat, és rájuk is kéne hallgatni szerintem. Szerintem nem szabad megtagadni a támogatást. Köszönöm szépen a bizottságnak, megadnám a szót, ha kérik. Jens kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen. Csak nagyon gyorsan reagálnék az elhangzottakra. Nagyon érdekes vitát hallottunk itt ma. És valóban az akta nem érinti az állampolgáraink életét, inkább a vállalatainkat segíti. Különösképpen azoknak a vállalatoknak a munkáját segíti, amelyek exportálnak a nemzetközi piacra, és amelyeket érint a e, szellemi tulajdonjog, az innováció, a kultúra területén, az új találmányok kapcsán, és így tovább. Tehát Európa kereskedelmét segíti az akta, másképp nem maradhat versenyképes. A tárgyalások során nagyon nagy körültekintéssel követtük az alapjogok helyzetét, és az akta tulajdonképpen sokkal inkább, mint bármilyen más szellemi tulajdonjogra vonatkozó nemzetközi szerződés vagy EU jogszabály megismétli az alapjogok védelmének a szükségességét. Előfordul, hogy ugyanabban a cikkben kétszer vagy háromszor ismételjük ezt, például a 27-es cikk az egy ilyen cikk de persze még emellett rengeteg kétség maradt meg, ahogy erre fel is hívták a figyelmet. Inkább aggodalmak és kétségek vannak, mint konkrét példák a problémákra. De az aggályok és kétségek miatt az Európai Bizottság az aktát az Európai Bírósághoz küldte, és lehet, lehetséges, ugye, hogy Dagukt biztos úr kérte, és az elnökség is, az Európai Unió elnöksége is azt kérte, hogy várjunk arra, hogy mi az akta jogállásával kapcsolatos végleges vélemény. Ezt a véleményt az Európai Bíróság fogja majd elkészíteni, és hogyha ez megvan, akkor tovább lehet lépni, ugyanis akkor megvan már az a bizonyosságunk, ugye, hogy kimondták a végszót ebben az ügyben, mert ez egy elég bonyolult kérdés. Nagyon sokat hivatkoztak a 27-es cikkre, de hát a 27-es cikk az nem akadályozza az internet szabadságát a rendelkezései, a 27-es cikk rendelkezései opcionális, opcionálisak, és alapjogokat, alapelveket sorolnak fel, amelyeket már 10-20 éve létező európai jogszabályok egyébként magukba foglaltak, és nem hiszem, hogy ez fenyegetné az internetet, az internet terjedését, az európai állampolgárokat, az európai internet felhasználókat. Ami pedig a tiltakozásokat illeti, mi azt láttuk, hogy nagyon sokan, akik az akta ellen tiltakoznak, nem igazán tudnak más hova vissza, nem igazán tudják ezt máshova visszavezetni, mint bizonyos copyright szabályokra. Azt mondják, hogy ha nem utasítják vissza az aktát, akkor ők nem tudnak előre lépni a copyright ügyben. De ezek különböző viták. Két különböző kérdésről van itt szó. Az ugye, hogy a parlament most itt megvárja a bíróság véleményét, ez nem befolyásolja azt, hogy a bizottság milyen javaslatokat készít. Például a belső piaci főigazgatóság anyagokat készíthet, amelyekre nagy szükség van, például a e, licenszek terén, a szellemi tulajdonjogok védelme kapcsán az EU-ban, és így tovább. Tehát e, amit mi a parlamentnek elmondanánk, az a következő. Lehet, hogy érdemes lenne megvárni a bíróság véleményét, mielőtt visszautasítanak valamit, amelyet eh, hatalmas számú európai cég eh, és szakszervezet és művész támogat Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, és az előadónak visszaadnám a szót. Tack, ordföranden, eh, och tack alla kollegor som har bidragit. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm minden kollégának, a hozzászólását. A bizottságnak is köszönöm, hogy képviseltette magát, és köszönöm az elmondottakat. Nos, hát egyébként örülök, azt kell, hogy mondjam. Nagy örömmel látom, hogy a mi szakbizottságunk, hogy az az intézmény készen áll arra, hogy ezt a nehéz vitát igenis lefolytassa az akta megállapodásokról. Azzal azonban, hogy ezt elmondtam, még ki kell hangsúlyozni, hogy itt vannak itt bizonytalan pontok a megállapodás kapcsán. Voltak, akik a vitában felvetették a film, a zene területét, de hát rengeteg más fontos témát is lefed az akta megállapodás. Hallottuk a kollégáktól, hogy több különböző érintett szereplő van a digitális gazdaságban, sőt, ez még más szektorokat is érint ez a megállapodás. A kérdés, amit fel kell tenni magunknak, az az, hogy mi az akta? Ez egy eszköz, egy olyan eszköz, amelynek segítségével át tudjuk tekinteni azokat az intézkedéseket, amelyekre szükség van ezen a területen, vagy sem. Nekem úgy tűnik, hogy talán szélesebb körű vitát kellene folytatnunk, vagy talán eh, jobban struktúrált vitát. Mert úgy tűnik, hogy az akta nem a legjobb lehetséges platform hogyha mondjuk konkrét ágazati kérdésekről vitát szeretnénk folytatni, amelyekkel nyilván foglalkoznunk kell. Én természetesen örömmel várom az előttünk álló munkát, a módosító indítványokat, amelyeket majd a képviselő kollégáim benyújtanak a véleményhez, és aztán meglátjuk majd, hogy mi történik. Köszönöm szépen. Szép. Köszönöm szépen. Nos, hát akkor tájékoztatni szerettem volna a bizottság képviselőit arról, hogy mi a naptárunk, mi a menetrendünk. Azt kértük, hogy egy picit több időt kapjunk, de csak holnap fogunk választ kapni, úgyhogy egyelőre a bizottságnak a következőt tudom mondani. Hogyha nem kapunk még plusz egy hónapot, és nem tudjuk így elcsúsztatni az időpontokat, akkor a módosítók benyújtásának határideje április 27-e. Csak angol nyelven lehet ezeket benyújtani, és május 8-án szavaz az, in- az ITRE szakbizottság. Ha azonban holnap az INTA szakbizottság tájékoztat bennünket arról, hogy mégiscsak kapunk több időt, akkor mindenkit e-mailen keresztül majd tájékoztatunk, a titkárság fogja ezt megtenni és ebben az esetben a módosító indítványok benyújtásának határideje marad április 27-e, viszont nem csak angol, hanem valamennyi nyelven be lehet őket nyújtani, ezeket meg lehet részletesen vitatni, és a szakbizottság pedig május 31-én, 30-31-én szavazhat. Tehát ez a tájékoztatás. Tudja mindenki, hogy 10.30-kor a közlekedési szakbizottsággal közösülést tartunk, úgyhogy egy picit sietnünk kellene, hát ha sikerül a napi rendünk 12-es pontját gyorsan megtárgyalni. Konrád Szimánszkinek át is adom a szót, az Európai Szomszédsági és Támogatási Eszköz létrehozásáról van szó, parancsoljon. Że europejska polityka sąsiedztwa jest bardzo Köszönöm szépen önök is tudják, hogy az európai szomszédsági politika egy széles körű projekt. A cél az, hogy az Európai Uniót és a keleti és déli szomszédainkat jobban összehozok, ennek van egy politikai dimenziója, és persze ehhez szükség van egy pénzügyi eszközre is. Azt gondolom, hogy az energia itt egy kulcsfontosságú területet kaphat a szomszédsági politikán belül on, alapvetően fontosak a szomszédos országok a, a tranzit kérdésében és az ellátás kérdésében, konkrétan a gáz, az olaj, illetőleg a megújuló energiaforrások is megemlítendők. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az itteni munkát, szükség van egy jogi keretre, amely az európai szerződéseket veszi figyelembe, az energiakarta megállapodást vagy szerződést és a megfelelő jegyzőkönyveket hiszen a célunk az, hogy az energiapiacot liberalizálni szeretnénk. Ehhez létrehoztuk a harmadik energiacsomagot. Természetesen az ellátás biztonság fontos, a diversifikáció, megnövekedett verseny, és a kibocsátás csökkentés is alapvető cél. Ezt mind el akarjuk érni, ehhez viszont fellépésre van szükség, ezért készítettem egy javaslatot a módosítók vonatkozásában. Azt gondolom, hogy a módosítóknak köszönhetően sikerülhet elérni egy jobb szöveget, és hogyha elég gyorsan tudunk cselekedni, akkor az együttdöntés keretében tényleg sikeresek lehetünk, és ebbe szeretném bevonni a külügyi szakbizottságot is. Köszönöm az árnyék előadók munkáját, hiszen gyümölcsöző együttműködés sikerült kialakítani. Azt gondolom lesz egy további ülésünk még az árnyék előadókkal, és akkor az eredmény tényleg kiváló javaslatokban születik majd meg szépen, úr következik. Le monde change, le monde évolue. Nos, a világ változik, és én pedig örülök annak, hogy a éves pénzügyi eh, eszközzel kapcsolatban új pénzügyi eszközökön folyamodunk. Eh, alapvető pénzügyi változtatásokra van szükség a szomszédségi politikában. Egy új definícióra van szükség, amelyet hozzáigazítunk az új világhoz és az állandó változásokhoz. Ez az eszköz az Európa körüli térségek finanszírozására szolgál. Itt most az eljárási szabályokat kell egyszerűsíbbé tenni, új stratégiát hozzá kell igazítani a 2020-as stratégiához munkához. Gratulálok Simanski raportőrnek a munkájához, és ahhoz, hogy az energiaszektorra tette a legfőbb hangsúlyt már ami a közös energiapiacot illeti, és a megújuló energiaforrásokat, és fontos, hogy ezekre odafigyeljünk. A szomszédsági politika eszközének megújítása különösen fontos. A szükségekhez kell igazítani azt, a programot koherensé kell tenni, és rugalmassá ezek azok a pontok, amelyekkel kapcsolatban én is módosítókat nyújtok be, illetve a mi bizottságunk hatáskörébe tartozó módosítókat is benyújtok, különös tekintettel a KKV-kra, a telekom szektorra, a kutatásokra. Fontos van arra, hogy koherens legyen a támogatás, amit nyújtunk, racionalizálni kell a programokat, hatékonyabbá tenni a hosszú távon a támogatás nyújtást. A kihívás az eh, nem csak számunkra nagy, hanem az egész bolygó eh, szempontjából nagy. Eh, ezt az új pénzügyi eszközt arra kell felhasználni, hogy jobban együttműködjünk minden területen partner országainkkal. Ide kell venni az alapvető jogokat, az emberi jogokat, valamint a fenntartható fejlődés témakörét is. Köszönöm. Gracias, Ramón. Prego. Köszönöm, Fesz kolléga parancsoljon. Sí, sí. Gracias. Gracias. Eh, en primer lugar, dar, dar gracias al señor Konrad eh, Szymanski. Köszönöm. Szeretném megköszönni Simánszki úrnak ezt a munkát, amit eh, végzett, és a kezdeményezéseket eh, is. Azt gondolom, hogy mindez könnyebbé teszi számunkra a megállapodást. Az energia ellátás egy rendkívül fontos stratégiai kérdés az európai közpolitikában és fontos, hogy ebből a szempontból együttműködjünk szomszédainkkal. Integrált standardokra, piacokra van szükség, emellett az ellátási forrásainkat diversifikálni kell, és meg kell vizsgálni a tranzit útvonalak helyzetét is az Európai Tanács azt mondta, hogy 2014-re a gáz és áram tekintetében egységes piacot szeretne kialakítani ennek fényében kell megfogalmaznunk a tennivalókat. Az energiakarta, illetve a tranzit szabályok olyan szabályok, amelyeket partnereinkkel meg kell tárgyalnunk, és nekünk rugalmasnak kell lennünk, hogyha a kitűzött időpontot tartani akarjuk. Komplementaritásra, következetességre van szükség ahhoz, hogy a szomszédságpolitika igazodjon a 2020-as agenda stratégiájához. Tehát meg kell erősítenünk a szomszédsági politikát, és azon belül hatékonyabbá kell tenni az energiapolitikát. Emellett oda kell figyelnünk Európa és Afrika különleges kapcsolataira is. Köszönöm az előadónak ezt az átfogó megállapodást, ezt az átfogó jelentést, amely felkarolt egy csomó olyan aggályt, ami elhangzott a bizottságban. Van néhány kérdés, amelyel kapcsolatban lenne mondani valóm. Az egyik az, hogy megint csak azt kockáztatjuk, hogy csak beszélünk és nem cselekszünk, beszélünk arról, hogy a szomszédaink milyen fontosak az energiabiztonság szempontjából, ezt azonban már ők is tudják. A keleti partnereink érdekei éppen elmozdulóban vannak. Egyes partnerünk politikailag és gazdaságilag gyorsabb, mint mi azt gondolnánk szeretnénk egy teljes integrált gázpiacot kialakítani, azonban át kell alakítani ehhez a függést együttműködésé. Közös standardokra van szükség, a közös piac szabályainak betartására. A hitelességünk múlik ezen. Hogyan várhatjuk el a partnereinktől, hogy liberalizálják az energia piacukat akkor, amikor ezt mi sem tettük meg. A különböző tagállamokkal szemben folytatott kötelességszegési eljárások rossz üzenetet küldenek a partnereink felé. Sok együttműködési projektünk van az energiakartától kezdve és felsorolva még jó párat. Fontos az információ csere mechanizmus. Emellett oda kell figyelnünk, hogy ezek a jogszabályok kiegészítsék egymást, illetve illeszkedjenek egymáshoz, mert a brüsszeli üzenetnek egyenesnek és konzekvensnek kell lennie. Vagy kölcsönösen nyerünk ezen az üzleten, vagy ne beszéljünk együttműködésről. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen az utolsó hozzászólás, Rivázi kollégáé parancsoljon. Rivázi. Nincs itt? Még egyszer kérdezem. Rivázi kolléga. Rivázi. No. No. Nem kíván hozzászólni? Jó. Akkor visszaadom a szót az előadónak a záráshoz. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelenlegi helyzet, amelyben most vagyunk, egy átmeneti helyzet. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki ezt kihangsúlyozta, hogy koherens álláspontra van szükségünk. Tehát ezt a jelentést még erősíteni kell, be kell emelni az energiát, az együttműködést, így lehet ezt az eszközt jobbá tenni, és tegyük is jobbá. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnézést kérünk de azt még gyorsan el kell mondanom, hogy a módosítók határideje micsoda csütörtök, április 25-e 12 óra, és az ITRE szakbizottságban ezeket a módosítókat május 31-én vitatjuk meg. Köszönöm szépen, és